volt ez, és a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök által említett kérdésekben is sikerrel vigyük ezt az erőfeszítést. Köszönöm. Grazie, commissari. Comunico di aver ricevuto. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat állásfoglalási indítvány érkezett. A szavazás holnap 12-kor lesz, és akkor most folytassuk a biztonság, bizottsághoz intézett kérdéssel a kampániai hulladékválsággal kapcsolatosan. Először a kérdés szerzői kapnak szót, Oken asszony két percben. Köszönöm szépen, Potosnik biztos úr. Úgy tűnik, hogy a bizottság nagyon következetesen járt el, és fontos, hogy ezt lássuk. Jó lenne, hogyha ma konkrét válaszokat kapnánk. Ha ugyanis most nem történik semmi, és nem alkalmazunk súlyos büntetést az olasz hatóságokkal szemben, akkor ez a probléma újból és újból fel fog merülni. És az az érzésünk alakulhat ki, hogy ezt a helyzetet nem lehet tovább fenntartani. Ez a hulladékválság mindenféleképpen felszámolandó. És Olaszországhoz is fordulnék. Tudom, hogy az olasz kormányt itt most senki nem képviseli, de Olaszországnak most kell ezt a problémát leküzdeni Egy gyönyörű országról van szó, és a hulladékhegyek csak időről időre nőnek, a helyzet egyre romlik és az olasz lakosságot nem szabad ilyen környezeti teherrel sújtani. Éppen ezért egy megfelelő hulladékkezelési tervet kell készíteni, és erre kell összpontosítani, ahelyett, hogy örökké kriminalizálnák ezt a problémát. Ezt a problémát mindenféleképpen a polgárok bevonásával kell megoldani, és vannak olyanok, akik készek erre. A katonaságot és a rendőrséget is be lehet venni nem szabad a lakosságot, illetve a helyi hatóságokat ezzel a problémával terhelni, hanem a valós elkövetőkkel szemben, a nagy koncernekkel szemben, iparvállalatokkal szemben kell fellépni, akik olcsón meg akarnak szabadulni ezekkel, ezektől a hulladékoktól. Ők a valódi gengszterek, a maffia, és ezt a problémát most már tényleg komolyan kéne venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Zondergaard kolléga kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Költségvetés ellenőrzési bizottság tavaszon járt kampányában, és találkoztunk a hihatóságokkal. Megkérdeztük, hogy ez a katasztrofális hulladékválság miért nem nyer megoldást. És úgy láttuk, hogy ez elsősorban egy politikai politikai probléma, ezt a választ kaptuk, ami szerintem nagyon sok mindent elárul. Itt mondhatták volna, hogy ez egy szakmai vagy logisztikai probléma, vagy gazdasági probléma. Nem, azt mondták, hogy ez egy politikai probléma. Az a probléma, hogy hiányzik a megfelelő politikai akarat. És ez az akarat hiány eredményezi azt, hogy Olaszország nem tud megfelelni a kötelezettségeinek, ami a hulladék elhelyezési ről szóló irányelv végrehajtását illeti. Tehát ez a politikai akarat hiányzik, és éppen ezért az EU még nem kapott Olaszországtól kezelési és feldolgozási tervet. Úgy tűnik, hogy ezeket a dolgokat még ráadásul titokban is tartják. Egyértelműen azt várjuk, hogy minden jóhiszemű olasz támogassa ezeket a törekvéseket, és azt is, hogy a eh, felelősöket eh, valóban felelősségre is vonják. Egész egyszerűen el kell utasítani azt, hogy az EU adófizetőknek kell megfizetni, és rossz pénzt a jó pénz után dobni ebben a helyzetben. Köszönöm, Merkiz asszony, a szó négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az elmúlt éven jártunk kampányába Nápolyban, hogy saját szemünkkel is megnézhessük a helyzetet, a szemét válságot, és a sokan meséltek már nekünk ezelőtt is erről, hogy milyen komoly a helyzet, és akkor saját szemünkkel is láthatjuk, hogy valóban katasztrófa történik ott. Egy nemzeti parkban a Vezúv nál rakják le a szemetet. mindenütt hulladék, hegyek találhatók, ipari hulladék, kommunális hulladéknak álcázva szintén ott került elhelyezésre és van ugye szemétégető, de nem működött, tehát csak csatlakozhatom az előttem szólókhoz, hogy itt politikai csatározásról van szó, és arról, hogy ki a hibás, mi azt mondtuk, hogy minden politikai szempontot figyelmen kívül kell hagyni, a politikának és a polgároknak együtt kell megoldaniuk a helyzetet, azonban semmi előrelépést nem látok, és nem láttam tervet sem a megoldásra vonatkozóan, és hát remélem, hogy most kapunk tájékoztatást, hogy van-e terv. A kampániai polgárok világosan megmondták a látogatás során, hogy mi a helyzet. Mindenhol jártunk a régióban, vidéken, Olaszországban, az olasz központi kormányzatnál, és semmit nem tudtunk elérni. Az Európai Unió most az utolsó remény, senki nem figyel ránk. Az Európai Unió most legalább itt van, hogy meghallgasson bennünket. A bizottságban reménykednek meg bennünk, hogy végre hozzájárulhatunk a régió problémáinak a megoldásához, és nem szabad, hogy csalódjanak ebbéli reményükben. Ott a helyszínen kell a helyzetet megoldani, persze ezt tudják, de ugye mi is tettünk erre kísérletet, de hát nem tudjuk saját magunk elhordani a hulladékot. De a bizottságnak kulcs szerepe van. Azt kérdezem, hogy van-e valamilyen minőségi terv a bizottságnál, hogy, hogy, és hogy hogyan lehet azt megvalósítani, milyen határidőkkel, és meddig akarnak még várni? És mi a helyzet a szankciókkal, az Európai Bíróság is hogyan lehet ö, bekapcsolni? Mi van a strukturális alapokkal? Úgyhogy itt nem csak hulladékválságról van szó, hanem azt hiszem, hogy ez időközben már egy egészségügyi válságá fajult, veszélyezteti az egészséget, és mit tesz ezzel az Európai Bizottság? Nem tartozik ugyan a hatáskörébe, de hát azért ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Hát persze, hogy a maffia is szerepet játszik ebben, ez egészen világos, és ez sem az Európai Bizottság feladata, hogy fellépjen a maffia ellen, de hát meg kell gondolni, hogy milyen módon lehet cselekedni, hogyan lehetne tenni valamit, és meg kell kell nézni, hogy az irányelveinket hogyan valósították meg, hogyan tudunk támogatást nyújtani a jó gyakorlatok teljesztésével. Talán a tagállamok is tudnak valamit tenni ebben az irányban. Nem szabad azt hinni, hogy hogy ezek a hulladék hegyek, ezek végre talán arra is esélyt adhatnak, hogy megfelelő újrahasznosítás kezdődik. És hát ezt a hulladékot el kell helyezni, és meg kell tiltani az egész Európai Unió területén ezeket a vad depóniákat. Ezt nem szabad hagyni, hogy a továbbiakban is így alakuljon tovább. Köszönöm szépen, és most Bizotó asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony a helyzet kampániában, különösen Nápolyban hosszú éves válság már az Európai Uniónak is többször kellett már foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Ez egy rendkívül paradox helyzet, olyan, mint a harmadik világban. A kérdésem az a bizottsághoz, hogy milyen, milyen módon, milyen szankciókkal próbál fellépni Olaszország ellen, hogyan lehet ezt a kampániai hulladék kérdést megoldani. Azt szeretném tudni, hogy a bizottságnak megvannak-e a részletes adatai arra vonatkozóan, hogy mit kezdte kampániában az uniós pénzekkel. Van-e integrált hulladék ártalmatlanítási és kezelési terv? Drámai a helyzet kampániában, extrém mondhatni, és mindenképpen észszerű határidőn belül megoldást kell találni. 15 éve küzdünk ezzel a helyzettel, úgyhogy valami nincs rendben. Az olasz kormány is megpróbál minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a hulladék kezelést, de hát a napolyi utcák belefulladnak a szemétbe, és a helyi hatóságok, a vétkesek egyszerűen képtelenek arra, vagy talán az akarat sincs meg, hogy bármit tegyenek a válság megoldására megoldása érdekében. Ez egyértelmű, és a helyzet Nápolyban, Kampániában rendkívül súlyos az igazgatásra vezethető vissza a régiók közötti harcra is adott esetben, és mielőtt megtörténik a, a hulladékkezelés, megfelelő programra van szükség. Ez nem lehet a központi kormányzat feladata. Néhány hete a katonaságot is bevetették, ahogyan az korábbi években is történt, és tényleg a hulladék gyűjtők mind megbetegedtek, úgyhogy ez egy szükséghelyzet. Nápolyban. De hát Olaszország egyéb városaiban a helyzet úgy tűnik működik. Ö, Velencében is van már a, a ö, megfelelő hulladékkezelés, és az a helyi önkormányzat feladata a szelektív hulladékgyűjtés. És itt a maffia is hatalmas nyereségre tesz szert nyilvánvalóan a hulladékgazdálkodásban. A Camorra beépült az ottani mostani politikába. A bizottság nevében most pedig mondja az elnök asszony Potocsnik biztos, biztos úré a szó. Köszönöm szépen képviselő hölgyek és urak, köszönöm szépen mindenkinek eh, a munkáját, aki felhívta az én figyelmemet és a szolgálataimnak a figyelmét erre a fontos kérdésre. Az Európai Parlament aktív szerepet vállalt a hulladékkezelési helyzet nyomon követésében. Ezt a petíciós bizottság által elfogadott vélemény is tükrözi az á, tavaly áprilisi látogatás után. A bizottságnak fontos szerepe van ebben a kérdésben, és fel is vállalta ezt a felelősséget. Az Európai Bíróság 2010. március 4-i döntése után a bizottság egyetetett az olasz hatóságokkal a tekintetben, hogy milyen lépéseket lehet megtenni a helyzet rendezése érdekében. A, tan- a bizottság aztán felvette az olasz hatóságokkal a kapcsolatot több alkalommal, legutóbb a nápolyi 2010 november 21-22-i főigazgatósági látogatáson. Az a véleményünk, hogy az olasz hatóságok továbbra is nagyon sok munkát kell, hogy végezzenek a bírósági határozat végrehajtása érdekében először is. Ki kell terjeszteniük és javítaniuk kell a kampányai régió egészében a hulladékkezelési létesítményeket, és figyelembe kell venniük ők az EU hulladékkezelési hierarchiát. A bizottság nem elégedett azokkal az intézkedéseket, amelyeket az olasz hatóságok tettek közzé a bíróság határozata óta, hiszen nem tartalmaznak ezek ütemtervet az a megfelelő létesítmények megépítésére, és úgy gondoljuk, hogy a kampányai hulladékkezelési tervnek meg kell felelnie teljes mértékben az EU környezetvédelmi törvényeinek, prioritásként kezelve az újrafelhasználást, az újrahasznosítást, a hulladékkezelést, és külön kell kezelni a különböző típusú hulladékokat az egész régióban. Kampániában ki kell lakítani a megfelelő komposztálási kapacitásokat, intézkedéseket kell hozni a biztonságos hulladék elhelyezésre, és ez több mint 7 millió tonna hulladékot jelent, különböző helyszíneken tárolják ezeket, vagyis a bizottságnak az úgynevezett ekobále problémával is foglalkoznia kell. Hogyha nincsen megfelelő és hatékony eh, szer, szenny, hulladékkezelési terv, akkor visszatér a bizottság a bírósághoz. Ezért eh, fel kell eh, mérnünk, hogy a bizottságnak benyújtott hulladékkezelési terv, amelyet éppen mostanában nyújtottak be a bizottságnak, megfelele az elvárásoknak, és nyomon kell követni a terv végrehajtását az a döntés, hogy megnyitjuk-e a 260-as cikk szerinti eljárást Olaszországgal szemben, attól függ, hogy mikor indítjuk ezt meg, és megindítjuk-e, hogy a terv hogyan sikerül, illetve milyen tervet alakítanak ki, és mindez meggyőző-e. A jelenlegi hulladéklerakó telepekkel kapcsolatosan a bizottság megkezdte a vizsgálatokat, és felkérte az olasz hatóságot, hogy jelentést tegyenek a szóban forgó olaszországi lerakóterepek helyzetével kapcsolatban. A bizottságnak még nincsen bizonyítéka arról, hogy a környezetvédelmi törvényeket megsértették, de ez az a tény önmagában hogy környezetvédelmi területen helyezkedik el a hulladék lerakó telep, még nem sérti meg a törvényeket, hogyha megfelelően kezelik ezt a hulladékot, vagyis a kompenzációs és ártalomcsökkentési intézkedéseket megteszik az 1994 és 1999-es programozási időszakban egy óriási összeget költöttek a, a hulladékkezelésre az RDF-ből, de ezt nem használták fel teljes mértékben nehézségek miatt, amelyek kapcsolódtak a hulladékkezelési krízishez és 1994-ben rendkívüli intézkedéseket hoztak az olasz hatóságok. A 2000-2006-os programozási időszakban 140 millió eurót szántak erre a feladatra 50%-os RDF társfinanszírozással, ezt költ, ennyit költöttek a hulladékkezelésre, de a hulladékkezelési válság után a bizottság úgy döntött, hogy konkrét intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az RDF forrásokat megfelelően használják fel. 2005. január 1-től a kiadásokat, ezeket a kiadásokat nem vették eh, már figyelembe a jogosult költségek között a társfinanszírozásban, azután 2007. júniusában tájékoztatta a bizottság az olasz hatóságokat, hogy további társfinanszírozás nem fogadható el a hulladékkezelés témakörében. 2007-2013-as regionális operatív program kampánia tekintetében összesen 270 millió eurót irányoz elő 50%-os RDF társfinanszírozással a hulladékkezelésre. Ugyanakkor az Európai Bizottsági finanszírozást függővé tettük attól a feltételtől, hogy a bizottság által elfogadott hulladékkezelési terv elkészüljön holnap. A bizottság kiadja a megelőzési stratégiával kapcsolatos jelentését. Nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között a hulladékkezelési teljesítményben, és ez azt is bizonyítja, hogy megfelelő stratégiával a hulladék lerakókat meg is lehetne szüntetni, megfelelő komposztálási, újrahasznosítási, újrafelhasználási stratégiákkal és módszerekkel. Ez munkahelyeket teremt, gazdasági lehetőségeket. Úgyhogy remélem, hogy ez a válság lehetőségé válik, és ebben segítenek az illetékes hatóságok is, azzal, hogy kampányában megfelelő újrafelhasználási és elkülönített hulladékgyűjtési terveket alakítanak ki. Reméljük, hogy a hulladékkezelési terv meggyőző lesz, és egy ilyen hatékony terv alapján megfelelő rendszert és infrastruktúrát lehet kialakítani, garanciákkal arra nézve, hogy megfelelő projekteket fognak végrehajtani, és ebben az esetben a bizottság forrásai rendelkezésre fognak állni majd a záró felszólalásomban fogok reagálni a feltett kérdésekre. ora la parola gli Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók képviselői kapnak szót, először is a néppárt nevében, Mazzoni asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak, hogy a petíciós bizottságot is megemlítette, ami igen aktívan részt vesz a parlament részéről a helyzet kezelésében átlátható módon az állampolgárok bevonásával megfelelő párbeszéd keretében. A regionális hatóság képviselője márciusban azt mondta, hogy folyik a párbeszéd az Európai Bizottsággal. Gondolom, hogy ez már más jellegű, mint a korábbi években volt. Ez semmi megdöbbentőt nem jelent. Minden esetre egy olyan drámai helyzetről van szó, ami egyre inkább fokozódott az elmúlt évek passzivitása következtében, vagy helytelen fellépése eh, esetében. 2010 márciusában az Európai Bíróság meghozta ítéletét Olaszország eh, ellen. A helyzet azóta megváltozott. Komoly programot dolgoztak ki, és a petíciós bizottság is foglalkozott májusban ezzel a kérdéssel. Itt speciális hulladékkezelési, kommunális hulladékkezelési programok születtek, és a az április 13-án jóváhagyott terv is megvan. A tervek működnek, megfelelő kezelési rendszerrel Nápoly északi részében hulladék feldolgozás és komposztáló üzem létesült és számos egyéb területet is kijelöltek a felhalmozott hulladék lerakására. Öt regionális tanács bevonásával történt ez a programok kidolgozása, és a regionális alapból is bizonyos forrásokat erre előirányoztunk. A környezetvédelmi szakbizottság is aláhúzta, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Bíróság határozatát végrehajtsuk megfelelő időn belül. Úgy gondolom, hogy megfelelő időben vagyunk még, ezt a petíciót benyújtók is elmondták, és nem valószínű, hogy további pénzbírságra lesz szükség. A, ha megfelelő vitára kerül sor, és kampánia is megtesz mindent, hogy egy ilyen régi problémára megoldást találjon, akkor reméljük, hogy februárra egy közös álláspontot tudunk kialakítani, mert egyébként a helyzet csak tovább romlana. Elnök asszony, elnézést, nem szakítottam félbe Mazzoni asszonyt ebben a részletes taglalásában, de kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időket. És hogyha olvasnak, akkor ezt kellő tempóban tegyék, annak érdekében, hogy a tolmácsolás is lehetővé váljék. Pirillo úr, két percben. Köszönöm szépen. Aztán szóval milyen gyökerező válság a kezelés teletén kampányában. Nem pusztán azért aggasztó, mert igen súlyos hatással van a helyben élők életére. Az Európai Uniónak és bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy megakadályozza ennek a problémának a további eszkalálódását, mégpedig a helyi hatóságok bevonásával. Biztosítani kell, hogy elvégezzék a feladatukat, és hiteles megoldást találjanak erre a szörnyű problémára. A hulladékválság kapcsán meg kell említeni, hogy 2000 hétben már egy megfelelő programot kértek kampányától, ezt most 2011-ig tolták ki. Ha további halasztás történik, akkor ez további terepet ad a szervezett bűnözők számára. A 2009-es döntés kapcsán a tartományban lévő számos lerakóhely született és Nápolyban él a tartomány lakosságának nagy része, ugyanakkor viszont a régiók tudják csak megfelelő módon alkalmazni a szükséges intézkedéseket. A hulladék válogatás területén történtek előre lépések, és hogy ha meghallgatjuk a helyi hatóságokat, ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy egy átfogó képet kapjunk a helyzetről. Így láthatjuk végül is, hogy hogyan történik a hulladék lerakása. Új hulladékigetőket kell létesíteni, de ha megnézzük Tetsziniót és a környező kőbányákat, amelyeket lerakóhelyként használnak, ez nem elegendő a teljes hulladékmennyiség kezelésére. És <clears throat> éppen ezért el kell várnunk egy megfelelő programot kampániától. Köszönöm az ALDE frakció nevében, Alfano úr. Tante la propaganda del governo Köszönöm szépen, biztos úr az olasz kormány propagandája ellenére strukturális problémával van dolgunk kampániában, ami még messze nem megoldott. A tényeket kell nézni. A polgárok a szemét közepette élnek, a politikai osztály jobb és baloldal egyaránt felelős ezért a probléma megoldása nem hárítható át a polgárokra. Az életfeltételek már nem egészségesek ott. Az Európai Uniónak megfelelő megoldást kell találnia, különben a beavatkozásnak nem lesz haszna, nincs értelme szemétégető berendezéseket építeni, mert nem ez a jövő útja, a hulladékból akkor hamu lesz, és ennek ismét egészségileg káros hatásai vannak. Megvan a hulladék irányelv, ez lenne a megoldás a hulladék eltakarításra és ennek nem lenne hatása a polgárok egészségére, munkahelyeket teremtene. A maffiát ki kell kapcsolni, ezt természetesen figyelembe kell venni, hogy a maffia bekapcsolódása a hulladék gazdálkodásba komoly hatásokat von maga után. Mit tervez a bizottság, és hogyan próbálja megakadályozni az egészségügyi károkat, mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek a területek a, ne kerüljenek katonai igazgatás alá meg kell nézni, hogy a rákos megbetegedések száma hogyan alakult. Felmérésekre van szükség, és megfelelő ösztönzőket kell teremteni. Itt fontos, hogy ne sérüljenek az állami támogatásra vonatkozó közösség irányelvek. És most a zöldek nevében mondja az elnök Lichtenberger asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Hát most meghallgattuk a meseórát a néppárti kollégáktól. Most jó lenne vissza visszatérni a földre. Tény, Olaszországot jogosan vádolják, jogosan ítélik el, Olaszország nem tartotta be a határidőket, és valószínűleg megvolt a terv, csak nem továbbították megfelelően. Úgyhogy a helyzet mindig ugyanaz, úgyhogy az embernek óhatatlanul az a benyomása, hogy a felelősök újra és újra kivárják a szükséghelyzetet, és aztán a különböző szükség törvényekkel reagálnak, és akkor ez gyakorlatilag minden egyéb normát hatályon kívül helyez. Ha ott a hulladék az utcán, és ha az még ipari hulladékkal is keveredik északról délről egyaránt, hát akkor a cél az, hogy gyorsan valahova egy depóniára, egy lerakóra elvigyék, anélkül, hogy megfelelő kezelést biztosítanának. Hát ez nem csak egy olasz vita, kedves olasz kollégák, hanem ez egy olyan vita, ahol az európai jogról van szó, azt nem tartották be, illetve nem valósították meg, hogyha ez az eljárásmód más országokban is elterjed, akkor ennek Európára nézve lesznek következményei, úgyhogy ez nem egy ilyen vasárnapi séta, ami ott történik, hanem ez botrány. Botrány. Itt nem arról van szó, hogy új 530 hat depóniát mutassanak ki, meg hogy a polgárokat visszatartsák attól, hogy protestáljanak, mert hogy nem akarják, hogy ott legyen a házuk előtt az ipari hulladék, a keveredett háztartási hulladék, ez nem mehet tovább. Következményekre van szükség, érezhető következményekre, és nem lehet, hogy a megoldás megint ugyanaz legyen, mert most már megfelelően kell lépni, ugyanis itt nem másról van szó, mint a szükséges európai, az európai jog szükséges megvalósításáról, illetve betartásáról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy Higgins kollega nincs a teremben. Úgyhogy rosszú, Rossi úrnak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A hulladék elhelyezési rendszert nek tartalmaznia kell a szétválogatás elveit is, és csak a folyamat végén engedhető meg a szemétégetés. A miniszter korábban a zöld pártot képviselte, sok évtizedig besz, évtizede beszélnek az emberek a napai helyzetről, most is vészhelyzet van, de a felelősség Észak-Olaszországé. Arról beszélnek, hogy a hulladék Nápolytól északra kerül, de ez nem így van. A korábbi vezetés lehetővé tette, hogy a szervezett bűnözői körök kezeljék a hulladékot. A kampániai nápolyi választók gyakorlatilag alkalmatlan vezetőket választottak. Ez a helyzet. Köszönöm. Vert Manasszony. Kedves kollégák, itt 14 éve halmozódnak ezek a hulladékhegyek, a lerakó telepek tele vannak, és a polgárok eleve bizalmatlanul állnak a különböző projektekhez, mégpedig azért, mert rengeteg ígéretet kaptak, de gyakorlatilag ebből semmit nem tartottak be. A probléma jelenlegi kezelése csak átmeneti megoldásokat eredményezett és a helyi hatóságokat semmi nem kötelezte arra, hogy a helyi lakosságot tájékoztass, tájékoztassák. Itt a napi hulladék termelés figyelembe véve alapvetően fontos, hogy a hulladék kezelését és szétválasztását biztosítsák, és ehhez mindkét oldalnak, mindkét félnek kötelezettségei vannak. Kampániában a rák megbetegedések aránya a legmagasabb, messze meghaladja, még a gyermekek körében is az olasz átlagot. Éppen ezért sürgősen megoldást kell találni, és azt végre is kell hajtani. Köszönöm szépen. Grazie, ora... Köszönöm szépen. Rivellini kollévágával kezdünk, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony úr, elnök asszony. És köszönöm szépen, hogy rám bízták ennek a felszólalásnak a feladatát, de azért azt is hangsúlyoznom kell, hogy kampányában pozitív tevékenységek is folynak, az, hogy a korábbi 260-as cikkre hivatkoznak a büntetés miatt, csak gyakorlatilag politikai spekuláció. Van már egy speciális programunk, újrafelhasználási programmal kiegészítve, illetve szelektív hulladékgyűjtéssel kiegészítve. Szelánóban megkezdődött ez a munka, hulladékégetőket is kialakítottak, és folyamatban van egy pályázat Nápolytól ész, nyug, keletre egy hulladékégető felépítésére. Modern rendszerekkel próbáljuk megoldani a hulladék elhelyezést a korábbi közigazgatási vezetők, elsősorban a zöldek a felelősek a helyzetért, és egyébként baloldaliak, és azok is, akik arra használták a szervezet bűnözést, hogy megszabaduljanak a hulladéktól. Nagyon fontos, hogy kampányáért dolgozzunk, és ne ellene ideológiai és politikai okokból. A büntetéssel nem tudjuk megoldani ezt a vészhelyzetet. Köszönöm, de Magistris úr egy percben. Berlusconi kormány 2008-as programját, illetve bejelentését szeretném idézni, amikor is azt mondta, hogy a probléma megszűnt. Itt komoly európai forrásokat kaptak arra, hogy egy megfelelő EU-kompatibilis hulladékkezelési tervet készítsenek, ami a komposztálásra épül és ami elkerülhetővé teszi az ellenőrizetlen hulladék elhelyezést, ráadásul nemzeti parkok közelében, a Vezúvi Nemzeti Park közelében. Számos egészségügyi problémát okozott ez a probléma, tumoros megbetegedéseket. Az elmúlt 13 évben a politikai bűnözés egyre inkább elszaporodott a kamorra, illetve a politikai összefonódásokkal is érintett csoportok esetében az olasz kormány alig tett valamit annak érdekében, hogy az ilyen természeti védett területeket megvédje. Speroni asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A centralista és bürokratikus Európa nem tesz különbséget a régiók között, illetve az egyes tagállamokon belüli közgazgatási megoldások között. A hulladékválság kampányában elsősorban az állampolgárok felelősek. Én Padánóból származom, és én elutasítom az itt elhangzott vádaskodásokat. A helyi választásokon olyan hivatalnokok kerültek hivatalba, akik képtelenek ezt a problémát megoldani, és az emberek elkövették azt a hibát, hogy újra és újra ugyanazokat választják meg. Mi készek vagyunk kampániának segíteni, de nem fogadjuk el az ellenünk felhozott vádakat. Köszönöm szépen. Baldessar úr két percben. Kollégi... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! a hozzászólásomban nem szeretném ennek a helyz, ezt a helyzetet elbagatalizálni. Nagyon komoly igazgatás technikai és politikai tehetetlenség mutatkozik, aminek az eredménye az, hogy egy város és környezete belefullad a hulladékba. Zondergárt kollega, Lichtenberger asszony, ezek a hulladékhegyek kampániában alakultak ki, és erre azért kerülhetett sor, mert egy regionális vezetés Nápolyban, a baloldali vezetés, és egyszerűen képtelen volt arra, hogy megfelelő döntéseket hozzon, esetleg népszerűtlen intézkedéseket annak érdekében, hogy megfelelően el tudják takarítani a hulladékot. A felelőtlenség, a döntésképtelenség, a politikai pocsékolás, az egyeztetések. Hát ez volt az az időszak, a, ebben az időszakban ez történt, és ez lett az eredménye és biztosíthatom a szobeli kérdés feltevőit, hogy változott a helyzet. A nemzeti kormányzat és az új regionális kormányzat nagyon nagy felelősséggel cselekszik, vállalja a felelősséget a helyzet megoldása érdekében, tárgyal a lakossággal, és nagyon határozottan fellép az ellenállás megtörése érdekében egyeztet a polgárokkal, és gyakorlatilag arról van szó, hogy a hulladék eltakarítása szelektív módon megtörténjen megfelelő berendezésekkel. Kontraproduktív és igazságtalan lenne, hogyha most szankciókat léptetnénk életbe és pénzbüntetést, mert ez azokat a hatóságokat érintené, akik jót akarnak. Most megfelelően együtt akarnak működni az Európai Unióval, hogy egyszer és mindenkorra ezt a sok éves problémát meg tudják oldani Nápolyban és Kampániában. Köszönöm szépen, és most Nelhárt kollégái a szó másfél percre. Elnök asszony, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nagyon remélem, hogy ez a mai vita azt eredményezi, egy kezdőlövés, hogy változás történik kampániában a hulladékkezelés területén. Az Európai Bíróság is megfogalmazta ezt, ezt meg kell valósítani. Az európai szabályokat a hulladék gyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatban egyszerűen be kell tartani. És az illegális depóniákat is meg kell szüntetni. Ezzel is foglalkozni kell, és én tudom, miről beszélek. Ugye 20 évvel a kelet és német egyesítés után láttuk, hogy milyen a rossz hulladékkezelés, és milyen a, a vad depónia. De hölgyeim és uraim, mindennek megvan a maga következménye, és hogyha nem sikerül a bajta gyökereinél megfogni, akkor nem érjük el az eredményt. És itt bizony maffia van jelen, ezek a struktúrák, őket áthatja a maffia, és hogyha ezzel nem tudunk felépni, nem lehetünk sikeresek. Itt négy feltételnek kell teljesülnie. Először is meg kell, hogy legyen a megfelelő terv a hulladék eltakarítására. A bizottságnak is segítséget kell nyújtania, biztosítani kell a pénzügyi forrásokat, hogy új reciklikációs berendezéseket, újrahasznosítási berendezéseket lehessen, lehessen létrehozni, és az illegális feldolgozást, illetve illegális, illegális szemételhelyezést meg kell szüntetni, és az Euró Europolnak, Eurojustnak be kell kapcsolódnia ebbe a, a helyzet megoldásába, és a rendelkezésre álló eszközöket mindaddig nem kell folyósítani, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek. Ha igen, akkor én is azt mondom, hogy biztosítsuk a megfelelő támogatást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lara Komi következik másfél percben. Biztos úr, kedves kollégák, nagyon köszönöm, elnök asszony, a szót. Szeretném világosá tenni felszólalásomban, hogy a kampániai hulladékválság az elmúlt években jelentősen enyhült. Persze sok probléma merült fel, és sok időbe telik, amíg végső megoldást találunk, de ez a szóbeli kérdés a 260-as cikk szerinti eljárásra hivatkozik, de nem ez a megoldás a hulladékválság kezelésére. Meg kell keresni a felelősöket, de a felelősséget objektív módon kell megállapítani, anélkül, hogy a közösségi jogot megsértenénk. Olaszország tiszteletben tartotta az együttműködési kötelezettségeket, a bizottsági szolgálatok szoros kapcsolatot tartottak a nemzeti kormányjal, a regionális és helyi hatóságokkal, szorosan nyomon követték a helyzetet. Olaszország világos kötelezettségvállalását nem lehet tagadni. A régiók, a megyék megfelelő politikai stratégiákat alakítanak ki az Unióval együttműködésben, az olasz értékeket képviseli a katániai tanács, Matera asszony másfél percben. Ma per condividere con voi la risposta italiana. Nem csak eh, politikai értelemben szeretnék most felszólalni, hanem olasz választ szeretnék adni ezekre a jogsértésekre, hiszen tiszteletben tartjuk az emberek érdekét, a kampányai hatóságok megfelelő tervet alakítanak ki a hulladékkezelésre, illetve a hulladék újrahasznosítására, közösségi szabályok alapján. A közösségi forrásokat megfelelően használták fel 2000-től 2006-ig, illetve 2007-től 2013-ig 1,1 milliárd euróról beszélünk. A kampániai régió ezeket a forrásokat úgy használta fel, hogy a hulladék tárolásra, újrahasznosításra fordította. illetve különböző hulladéktelepek kialakítására, hulladékkezelő telepek kialakítására. 2006-tól 2013-ig 110 millió eurót különítettek el arra, hogy hulladékkezelő telepeket hozzanak létre. Az 1.1-es célkitűzés alapján a megfelelő forrás felhasználás szabályai szerint jártunk el. Indigenza del veto comunitario al riconoscimento Mindez a közösségi tilalom ellenére történt a korábbi források felhasználásával kapcsolatosan. A bizottság beszélt arról, hogy objektív módon kell hivatkozni a bírósági határozatra. Köszönöm. Az első spontán felszólalás következik. Szeretném megragadni az alkalmat és felhívni a figyelmüket más hulladékkezelési problémákra is az EU-ban. Gyakran a helyi hatóságok és a központi kormányzat sem fordít kellő figyelmet a hulladék problémára. Ha például egy városban a, a, valaki hulladék égetőt akar építeni, akkor el kell magyarázni, hogy ez nem ugyanaz, mint a hulladék válogat, vagy ehhez fontos a hulladék szétválasztása. Én kérném a bizottságot, hogy az ilyen szabálysértésekre figyeljen oda, amikor a helyi hatóságok nem tartják be az irányelvek előírásait a hulladék ártalmatlanítás területén. Köszönöm szépen. Jár úr. Elnök asszony, egy delegációs út keretében én magam is láthattam, hogy mi a helyzet kampániában, meg kell állapítani, hogy itt az intézmények egy extrém nehéz feladat előtt állnak. A múlt problémái, az ECOWAS, a mostani problémák és a jövő problémáit egyszerre kell megoldani. Az én benyomásom az út után az volt, hogy a hulladék általmatlanítás, nincs megoldva. Ha katonai segítséget nyújtanak, akkor valamit javul a helyzet, de elviszik a városból, lerakják máshol, sok esetben illegálisan. Ami hiányzik, az a stratégiai megoldás a múltra, meg a jövőre nézve is, és az Európai Unió ajánlata jó és fair, akkor, hogyha a kormány megfelelő tervel áll elő, akkor az Európai Unió biztosítja a forrásokat. Azt gondolom, hogy a helyi hatóságokat bátorítani kell, hogy ezt tegyék meg végre, és ismétlem véleményem szerint a bizottságnak, nekünk, a parlamentnek, bennünket nem a szankciók érdekelnek, ami érdekünk az, hogy ott a helyszínen megoldódjanak a problémák, és ezen kell együttműködnünk közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ripfolini úr ismét szót kér. Köszönöm szépen. Az Európai Unió által blokkolt források elsősorban a regionális területekre irányultak volna. Hogyan lehet blokkolni ezt, ezeket a forrásokat, és különösen olyan olasz képviselők részéről, akik kampányát képviselik. Hogyan lehet ideológiailag kezelni ezt a kérdést annélkül, hogy tiszteletben tartanánk az állampolgárok véleményét, és miért nem tartjuk tiszteletben a saját választóinkat ezügyben. Köszönöm szépen a bizottság részéről, Potocsnik biztos úrnak adom meg a szót. Nagyon Köszönöm. szépen. Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék érinteni. Az egyik, eh, amit többen is felvetettek, valóban a helyzet súlyos, nem lehet gyors megoldást találni. Voltak pozitív előrelépések, de nyilvánvalóan továbbra is rendszer szintű választ kell találnunk a kérdésre. Ez nem könnyű, de erre mindenféleképpen szükség van. És E tekintetben a megoldásban elsősorban Olaszország a partnerünk. A regionális hatóságokkal való együttműködés is mindenféleképpen szükséges, tehát én nagyon várom az új hulladékkezelési terv tervezetét, az átdolgozott tervezetet, ami remélhetőleg megfelel az elvárásainknak, ezt a munkatársaim, szakértőink fogják értékelni, és remélhetőleg Olaszország ugyanolyan bánásmódot kap ennek következtében, mint a többi tagállam. Nagyon fontos, hogy ezt a kérdést napirenden tartsuk minden tagállam vonatkozásában. A probléma kezelésében én ezt négy szóban tudnám összefoglalni. Segítőkészen szigorú, illetve szigorúan segítőkész kívánok lenni. Itt nyilván nem az az elsőleges célunk, hogy bírságokat róljunk ki, ez elhangzott az egyik hozzászóló részéről is, de ha nincs más mód a probléma megoldására, akkor kénytelenek leszünk bírságot is alkalmazni, hiszen ez a kötelességem. Én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy az olasz hatóságokkal közösen megoldást találjunk, hiszen végül is itt az olasz állampolgárok egészségéről és az olasz környezet védelméről van szó. Másodszorban szeretném megemlíteni a hulladék irányelvet. Ez egy keret irányelv, amit a közelmúltban fogadtunk el, amiből egyértelműen kitűnik, hogy minden tagállam jogilag köteles egy úgynevezett hulladék hierarchiát kidolgozni. A jó vagy a legjobb hulladék nem hulladék. Aztán van az újrahasznosítás, az újrafeldolgozás, energiai célú felhasználás, és utolsóként a lerakás. Ha megnézzük a helyzetet, a holnap megjelenő jelentésben felvázolt helyzetet, hogy mennyire hatékonyak a tagállamok a kommunális hulladék esetében állnak rendelkezésre legpontosabb adatok. E tekintetben az 5% alatti hulladék lerakás a öt tagállam esetében az adat, hét tagállam esetben 80%-ot is meghaladja ez a mérték, tehát igen eltérő a helyzet Európán belül ebben a kérdésben. És ezt a kérdést mindenféleképpen kezelnünk kell. Azért akartam bemutatni ezt a képet, mert ez a 95-2007 közötti helyzetet mutatja be. Ha a tagállamok változtatni akarnak a jelenlegi helyzeten, és megfelelően szervezik, ezt a kérdést akkor lehet ebből a helyzetből kilépni. Európa itt két részre oszlik. Az egyik része problémaként kezeli a hulladékot, a másik pedig komoly lehetőségként egy újfajta forrásként, jövedelem termelő tevékenységként. Számos történetet hallottam, miszerint sok ö, hulladékfeldolgozónak közbeszerzési eljáráson kell keresztül esnie. Minden esetre az alapvető előírás vagy követelmény az, hogy már a gyűjtéskor szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Végezetül pedig szeretnék válaszul annak a képviselőnek mondani valamit, aki az Európai Unió más részeiben is foglalkozni kell a hulladékkezeléssel. A 2009-es jogsértési eljárások keretében szektoronként a hulladékkezelés 19%-ot képviselt, a vízgazdálkodás 18%-ot, tehát mindenféleképpen itt horizontálisan egy végrehajtási problémáról van szó, és remélhetőleg ezt kezelni tudjuk a jövőben. Lezárásképpen pedig minden tőlünk telhetőt el kell követni, önöknek is a parlament részéről, illetve nekünk a bizottság részéről, hogy érvényesüljön a mondandónk egész Európában, miszerint a hulladék a jövő szempontjából egy lehetőség. Különös tekintettel a korlátozott eh, forrás eh, készletekre és az erőforrások hatékony felhasználására. Ha nem hisznek nekem, akkor tíz év múlva kérdezzenek meg, és garantálhatom, hogy a helyzet más lesz. Köszönöm szépen. Grazie commissario, la discussione... Köszönöm szépen, biztos úr, és ezzel a vitát lezárom, és a következő plenáris ülésen szavazunk erről a kérdésről.